szerepel holnap, és előrelépés lesz a harmadik országbeli munkavállalóknak. Köszönöm szépen. Sok sikert kívánunk, képviselő asszony. Ezzel a vitát berekeztem. Szavazás holnap déli 12-kor. Thank you very much. And now, uh... Köszönöm szépen, és most megyünk tovább. Rátérünk a következő napi rendi pontra. Claude Moraes. irányelv hatájának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tárgyában mindenek előtt az előadónak claude moraes képviselő úrnak adom meg a szót négy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen. attól félek, hogyha rátérek, ahogy el, rátérek az első bekezdésre, már csak az elnök úr, én és a biztos asszony marad itt a teremben, nem erre kellene, hogy felhasználjam a hozzászólási időmet, hogy ezt elmondom, de hát ezt fontosnak tartottam. Biztos asszony, köszönöm szépen ezt a javaslatot. Ön és a tanács fontos munkát végeztek. Megmentettek egy javaslatot, amely azoknak hoz előnyöket, akiket soha nem szabadott volna kizárni az eredeti húzamos tartózkodás engedélyről szóló irányelvből. Sajnos korábban nem sikerült ebben még megállapodni. Nagyon örülök annak, hogy most asztalunk van e- ez a jelentés, ez a javaslat. Martin Rúr volt a az elődöm, koordinátora volt a frakciónknak, és sikerült megegyezésre jutni. Ahogy már elmondtam az előbbi vitában, Szeretnék köszönetet mondani a belga elnökségnek is, bár nincsenek itt, és az előző vitában sem voltak itt, tehát sikerült előrelépni. Nos, a nemzetközi védelemben részesülők, akik több mint öt éve tartózkodnak az Európai Unió területén, de nem, nem jogosultak a hozamos tartózkodási engedélyen rendelkező jogállásra, azoknak fog előnyt hozni ez az álláspont. Nagyobb jogbiztonságot teremt ez a helyzetükre az Európai Unióban a legtöbb a, a, tárgyal, a, a tárgyalásunknak a lényege az volt, hogy hogyan kalkuláljuk ki ezt az, ezt az öt évet. Támogattuk az Európai Bizottság javaslatát, amelyet azonban a tanács ellenzett. Különösen az aggasztott bennünket, hogy a menedékkérő eljárás nagyon sokáig tarthat egyes tagállamokban, és arról volt szó, hogy ezt beleszámítjuk az öt évbe, vagy nem. Hogyha több mint 18 hónapig tart a menedék eh, kérés, akkor az egész eljárást eh, bele kell számítani az 5 év eh, kiszámításában. A korrelációs táblázatokkal kapcsolatban hezitáltam, de kell, kell valamit mondanom ezzel kapcsolatban, nem igazán örülök ennek. De fontosnak tartom, hogy horizontális megállapodás jöjjön létre három intézmény között. Szeretném, hogyha a tanács felismerni, hogy mennyire fontos a korrelációs táblázatok alkalmazása a végrehajtás szempontjából. Nagyon nehéz volt az álláspontunk, a megegyezés nagyon nehéz volt, mert ezen kérdés miatt késleltették bizonyos rendelkezések elfogadását. A kiegészítő védelemmel, védelmet élvezők helyzete is felmerül ebben a, az irányelvben. Ez a megegyezés különböző biztonsági záradékokat is tartalmaz. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a ne felejtsük el, hogy milyen, védelemben, él, milyen védelmet élveznek ezek az emberek. Ami a húzamos tartózkodási engedélyt illeti, ezzel kapcsolatban az irányelv tiszteletben tartja azt is, hogy a tagállamok között transferálni lehet a védelmet, amely az egyes tagállamokban fennáll. Emellett biztosítottuk azt, hogy a család egységének az elvét is megvédjük, akkor, hogyha másik tagállamba utasítanak ki valakit. de ez ne legyen automatikus, mert egyes esetekben lehet, hogy nem áll az érintett személy érdekében, hogy a családja vele menjen. A az új keret a Lisszaboni szerződésen belül vonatkozik a menedékre, illetve a menedékjogra, illetve a legális bevándorlásra. Ez egy progresszív menedékjogi politika valósul itt meg. Szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek minden frakcióban, Vöxtröm asszonynak és más kollégáknak is, akik segítettek ennek a munkának az elvégzésében. Ez kifejezetten élvezetes háromoldalú egyeztetés volt, ha csak nem mond ellent egymásnak ez a két fogalom. Képviselő úr, és most újból Malmström biztos asszonynak adom meg a szót. Please, take the floor, Mrs. Malmström. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenek előtt szeretném megköszönteni Claude Moraesnek, a rapportőrnek a kiváló munkát, amelyet az árnyékerentéstevőkkel együtt végzett. Valóban sikerült megállapodnunk, a parlament, a bizottság és a tanács megegyezett. Ez a kompromisszum, ez a megállapodás egy kiegyensúlyozott megegyezés a 2007-es javaslatra alapul. Az, hogy a húzamos tartózkodási engedélye rendelkező jogállásos kiterjesztjük menekültekre és kiegészítő védelmet élvezőkre, nagyon fontos lépés, és a menekültügyi csomag első fontos eleme. Ez egy hat jogszabályból álló csomag, és most megtettük az első lépést a közös célunk felé, hogy 2012-re létrehozzuk a közös európai menekültügyi rendszert. Nehéz, de szükséges, hogy ezen az úton tovább menjünk, és nagyon konstruktív és méltányos megállapodás született, amit ezúttal is köszönök önnek. Itt megint csak felmerült a megfelelési táblázatok kérdése. A bizottság a tanácsban egy nyilatkozatot tett, amelyet most, ha megengedik, felolvasnék. A bizottság elkötelezett azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok készítsenek korrelációs táblázatokat, amelyekben feltüntetik az irányelv átültetésével kapcsolatos lépéseket. Mindennek a célja a polgárok érdekeinek jobb szolgálata, és annak biztosítása, hogy a nemzeti jogszabályok legyenek összhangban az EU jogszabályaival. A javaslat a hosszú távú tartózkodás irányelv néhány pontját módosítja, és kötelezővé teszi a megfelelési táblázat elkészítését annak érdekében, hogy ezt a javaslatot minél előbb el lehessen fogadni, a bizottság elfogadja, hogyha a megfelelő preambulum részt is feltüntetik a korrelációs táblázatban azonban nem szabad, hogy precedensek tekintsük a bizottság ezen engedményét. A bizottság továbbra is az Európai Parlamenttel és a tanácssal együtt keresi a megfelelő megoldást a horizontális intézményi mm, kérdésre. Fontos, hogy ez a jegyzőkönyvbe bekerült. A bizottság az érveit most is megismétli de fontos ezzel a jelentéssel kapcsolatban, hogy megszületett a megegyezés, és köszönöm valamennyiüknek, hogy ezt hozzájárultak. Biztos asszony, és most a frakciók nevében következnek a hozzászólások. előtt az Európai Néppárt nevében Mariane Delcseva két perc hozzászólási időre kap szót. Merci. Köszönöm eh, szépen, eh, elnök úr, eh, biztos asszony, kedves kollégák. Először is Morez úrnak szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek is elmondani, hogy az árnyék jelentéstevővel, a bizottsággal, a tanácssal kiválóan együttműködött. Nagy előrelépést tettünk a harmonizált helyzet érdekében. Sikerült megállapodni, örülök, hogy ez ügy előrébb jutott. A menekült ügy dosszié ennél sokkal tágabb, sok minden vár ránk Remélem, hogy a tanács együttműködési készsége továbbra is érvényes a következő ügyekben. Ennyit szerettem volna előzetesként mondani. Az ügy érdemével kapcsolatban, anélkül, hogy elismételném a jelentéstevő szavait, aláhúznám, hogy a harmadik ország beli migránsokat integrálnunk kell a társadalmunkba. Mindenkit azonban nem fogadhatunk be feltétel nélkül. Sok kormány felismerte. Thank you. Trop souvent, igen, gyakran olyanokat akik 10-15 éve lé, élnek Európában, és nem ismerik a befogadó ország nyelvét. Hogyan legyenek aktívak a társadalmukban, hogy nem tudnak kommunikálni? Hogyan képzelhető el, hogy ne forduljanak befelé? Meg kell tanulnia megfelelő nyelveket, mert a nyelv révén az illető ország történelmét, identitását sárítjuk el. Elnök úr, végezetül szeretném elmondani, mennyire csalódott vagyok azzal kapcsolatban, hogy a tanács a konkurencia táblázatokat nem veszi be a szövegbe nem akarunk sikertelenséget eme egyetlen pont miatt, de felmerül a kérdés, hogy a tanács mikor fogja abban az, hogy csak a saját vívmányait fogadja el, és az európai e, irányelvek fejlesztését nem tesz eleget e, hogyha a e, bizottság nem tudja, hogy tényleg átültetik-e a szövegeket, akkor miért van a törvény alkotási munka? Szeretnék a biztosasszonynak gratulálni a nyilatkozathoz, és a parlament támogatja. Köszönöm szépen a szót. benová flasikova asszony hiányában most cecilia wikström képviselőnőnek adom meg a szót a demokraták és liberálisok nevében. két perc áll rendelkezésére. cecilia asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Engedje meg, hogy először is köszönetet mondja Claude Morász eh, úrnak, a jelentéstevőnek. Szokás szerint kiváló munkát végzett. Nagyon fontos volt számára, hogy a humanitárius elveket is eh, kiemelje a jelentése megírásakor. A nemzetközi védelemben részesülő eh, személyek, akik húzamosabb ideig tartózkodnak az Európai Unióban, azért vannak nálunk, mert részben otthon vagy hazájukban üldözik őket, és nálunk keresnek védelmet. Nemzetközi védelmet kapnak, és ugyanolyan helyzetben vannak ilyenkor, mint a menekültek. öt évre letelepülnek egy országban, és pontosan erről van szó. A tanács másik utat szeretett volna választani, amit én sajnálatosnak tartok. Fontos az, hogy annak a személynek a családtagjai is, aki nemzetközi védelmet élvez, ezzel a személlyel élhessen, hogyha így élhessenek, hogyha így döntenek. El kell dönteniük, hogy mi az előnyösebb számukra. Én fontosnak tartom, hogy az Európai Parlament elfogadja ezt a jelentést. Sajnálom, hogy a tanács a korrelációs táblázatokban nem értett egyet velünk. Szerintem folytatnunk kell ezt a munkát, hogy közös európai menedékpolitikát menedékpolitikai csomagot fogadhassunk el. Remélem, hogy a tanács is odafigyel ránk, és betartja a 2012-es határidőt, amelyet mi fontosnak tartunk. Pán-európai megegyezésre van szükség a menedékes és menekültügyi politika terén, különben a szolidaritás szó nem tölti be hozzáfűzött ígéreteket. Köszönöm még egyszer Morales úr kiváló munkáját, és köszönöm az együttműködést. Igen, köszönjük mi is a szólást, és akkor végül a zöldek és az európai szabad szövetség nevében judith sargentini asszony másfél percben szólhat hozzá kérjük szólásra. Köszönöm szépen, elnök úr! Múlt héten Aténben jártunk a Polgári Szabadságjogok Szakbizottságával, és a Eritreából érkezett egy küldöttség, EU-ból is érkezett Görögországba egy küldöttség, és um, minket visszaküldtek uh, Görögországba, uh, mondta ez a menekült, uh, aki Eritreából érkezett. Egy örökké valóság, amíg Görögországba a görög állampolgárságot valaki megkapja és Mamutból, az Eritreából érkezők számára nagyon fontos lenne az, hogy az Európai Parlament most változtasson ezen a helyzeten. Claude Moraes, a raportőr az első lépést megtette a felé, hogy megszülessen a menekültügyi csomag. Az Mamut, ez az menekült, akiről beszélek, tulajdonképpen Hollandiába szeretne jönni, és ez szükséges a korrelációs táblázat. A fiatalembernek, Mamutnak joga van arra, hogy tudja, hogy Görögországban, vagy Hollandiában, vagy akár még országban, ahova szeretne menni, hogyan ültetik át az EU jogszabályt. Köszönöm Morász úrnak az együttműködést, és Mamut érdekében próbáljunk meg minél gyorsabban előre jutni. Köszönjük szépen, most pedig a hozzászólók következnek. Mindenekelőtt Buzutil képviselő urat kérem két perces hozzászólására. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni a raportőrnek, és köszönöm neki a munkát. Teljesen egyetértek a jelentésével, és fontosnak tartom azt, hogy új jogokat kapjanak a menekültek, illetve a nemzetközi védelmet élvezők, olyan jogokat kapnak, mint azok, akik már öt éve jogszerűen tartózkodnak az Európai Unióban, azaz húzamos tartózkodási engedélyen rendelkeznek. De van néhány problémám is ezzel a jelentéssel, és különösen amiatt, mert az én hazámban problémánk van ezzel. Öt év tartózkodásról van szó a jelentésben, de ez nagyon hosszú idő, különösen egy olyan ország számára, ahol nagyon sok olyan menekült van, aki tulajdonképpen ott ragadt. Én egy ilyen országban élek, de több más ilyen ország is van. Görögország az egyik ilyen érintett ország, ahova nagyon sok menekült érkezik, és öt évig kell várniuk ahhoz, hogy élvezhessék azokat a jó jogokat, amelyekről most beszélünk, hiszen itt öt évig tartó tartózkodás a feltétel és akkor van lehetőségük arra, hogy átmenjenek egy, átutazzanak egy más EU tagállamba ugyanis ez segíthetne, ez a lehetőség segíthetne olyan országnak, mint Málta, Ciprus vagy Görögország, ahova első lépésben kerülnek a menekültek. Szerintem ez a jogszabály jobb lenne akkor, hogyha nem öt évig kellene várni ezeknek az embereknek ahhoz, hogy megkapják az engedélyt, hanem azonnal megkaphatnák ezt. De azért köszönöm Morales úrnak azt, hogy felismerte ezt a problémát, és ő mindent megtett annak érdekében, hogy legalábbis szimbolikus módon az indokolásban ezt a problémát megemlítse. Very much. Uh, köszönöm szépen, kedves kollega! Most pedig megadom a szót Joan Encsúnak, aki Romániát képviseli. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék gratulálni kollégánknak, Claude Moraesnek a jelentéséhez, és köszönetet mondok azon erőfeszítésért, amelyet tesz minden alkalommal, hogy koordinátorként a Libe szakbizottságban minél jobban végezze a munkáját jó dolog, hogy ez az irányelv végül ilyen tág területet fed le és a nemzeti védelmet élvező személyekkel foglalkozik. Olyan személyekről van szó, akik egy EU tagállamban élnek, és bizonytalan jogi helyzetben vannak, mert a jelenlegi helyzetben hosszú távú tartózkodási engedélyt nem kapnak úgy, mint a harmadik országok beliek. Az ő tartózkodásuk ne diszkriminatív szabályok vonatkozzanak, és meghatározott idejű tartózkodás legyen lehető számokra, akár csak másoknak. Figyelembe kell venni a teljes tartózkodást az EU területén, mégpedig attól a pillanattól fogva, amikor beadták a kérelmüket. Ezek a személyek továbbra is bizonytalan helyzetben vannak. A nemzetközi védelem megvonása, vagy a tartózkodási engedély megvonása vegye figyelembe az emberi jogokat, és a ö, ö, kiutasítás ö, tilalmát. Ö, úgy vélem, szükséges kollégánk jelentését támogatni, és ez egy általános nagy csomag része kell legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm, szépen. Most pedig megadom a szót, de csak egyen, egy valaki, Obermeyer úr kért szót, egy perc. Obermány. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem rózsaszín szemüvegen keresztül látom ezt a jelentést. Sokkal inkább az állampolgárok aggodalmait látom ebben. Úgy tűnik ugyanis, hogy öt év tartózkodás után a menekültek jogosan tartózkodhatnak, illetve tartózkodási engedélyt kapnak az tagállamainkban, és ezek után akár másik tagállamba is átköltözhetnek. És természetesen nyilván olyan országot fognak találni, ahol, vagy keresni, ahol a szociális juttatások jobbak, és ahol könnyebben hozzájutnak ezekhez az engedélyekhez. Tehát ki fogják használni a különbségeket. Az irányelv értelmezése e, és megvalósítása olyan tagállamok számára, ahol nagyon magas a szociális jutatások szintje, sokkal több problémát fog jelenteni, bár már, ez, már eddig is nagyon nehéz helyzetben voltak ezek a tagállamok, ezért kritikusan szemlélem ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és ezzel végére értünk a vitának. Uh, may I give the floor to Mrs. Cecilia Malmström in the name of the Megadom a szót eh, Cecilia Malmströmnek a bizottság nevében. Nincs túl sok hozzáfőzni valom, elnök úr. Köszönöm szépen Morales úr a munkáját, rendkívül fontos ez a munka. És eh, még egyszer kérem Morales eh, úrtól és a képviselőktől, hogy szavazzanak mellett, ezen jelentés mellett. Nagyon fontos, hogy a támogatást megkapjuk a 2012-es menedékes csomag elfogadásá, elfogadásáig vezető útunk első lépésére és ez meghatározó jellegű a következő irányelvek elfogadása szempontjából is. Köszönöm szépen a biztos asszonynak, most pedig Morales úré a szó. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm szépen a munkáját. Most azért sikerült az első lépést megtenni, remélhetőleg sikerül holnap megtenni a menedék politikával kapcsolatban, mert bár a menedék jog továbbra is érzékeny kérdés a, hely, a ház szempontjából. Buzutil úr kiválóan elmagyarázta, hogy miért érzékeny ez, főleg a kisországok számára. Minden egyes jogszabály, amely a menedékjogra vonatkozik, aránytalan hatással lehet nem csak a kisországokra, hanem a Görögországra és az első fogadó országokra. Egyes elemek szerepelnek a magyarázó az indokolásban, és ebben az indokolásban elmagyarázom, hogy milyen nehéz helyzetben vannak egyes országok. Wikström asszony beszélt a családtagokról, a családon belüli erőszakról és egyéb kérdésekről, azt hiszem, hogy ezt mind fel kellene venni az a vitába. Azt hiszem, hogy ha ezt megtesszük, akkor nagyon jól folyik majd a munka a bizottsággal folytatott tárgyalások során. Végül én pedig szerettem volna korrelációs táblázatokat inventív módon megközelíteni, megközelíteni rendkívül inventív és nagy fantáziáról tanúbizonságot tevő ez Köszönöm szépen mindenkinek, hogy támogatták a jelentést. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kedves képviselő úr! Ezzel most a vitát lezártuk. Szavazásra holnap kerül sor, 12 órakor. Viszontlátásra, biztos asszony! Áttérünk a regionális politikáról szóló közös vitára. Vă drág, cu drag domnul Petru Konstantin Luhan. Üdvözlöm Konstantin Luhan jelentéstevőt